Cari colleghi, vi ricordo che la riunione è trasmessa. Kedves kollégák, emlékeztetem önöket, hogy a parlament honlapján lehet követni az ülést. Nézzük a napi rendet, megkapták a napi rendet, amennyiben nincs ellenvetés, akkor azt elfogadottnak nyilvánítjuk. Különböző tagállamok által hozott intézkedések következtében nem minden tolmács nyelv lehetséges. Angolul, olaszul, franciául, németül, spanyolul, hollandul, portugálul, finnül, magyarul, lengyelül és románul lehet bennünket hallgatni. Délután viszont csak franciául, angolul, olaszul, hollandul, spanyolul. A telefonos vagy csak hangbejelentkezéseket eh, nem tolmácsolják. Kérem, hogy a saját nyelven eh, beszéljenek, eh, és nyugodtan megfelelő sebességgel, hogy a tolmácsok tudják követni, tehát természetességgel, hogy a tolmácsok tudják követni az önök felszólalásait. A minden parlamenti képviselőnek a részvételét korlátozta az elnök. Minden bizottsági ülést távkapcsolattal oldunk meg. A plenáris a következő alkalommal szintén távkapcsolattal van elképzelve. Kérem, hogy felelősség teljesen viselkedjenek. Itt a második hullám kellős közepén a szolgálatok egyes képviselőinek kötelező részt venniük az üléseken, ugyanakkor nekik minden helyen maszkot kell viselniük a bizottsági üléseken is. Ami a, be a szókérést illeti, sárga gombbal jelezhetik, hogy beszélni akarnak, a speak gomb ekkor kéké változik, hogyha szót kapnak, és meg kell nyomni a speak bomb gombot egyszer, majd három másodpercet várni, ezt követően piros lesz a speak gomb, és el lehet kezdeni a hozzászólást. A meghallgatás, holnapi meghallgatás Didier Reinders biztos hozzászólásával kezdődik. Az ülések holnap 13.45-től 15.45-ig, illetve 16.45-től 18.45-ig tart, tartanak. A meghallgatás arról szól, hogy milyen konkrét lehetőségek vannak arra, hogy megerősítsük az állampolgári jogokat, előmozdítsuk az állampolgári jogokat. Ez a meghallgatás is a COVID körülmények között zajlik. és figyelembe vesszük ezt, hiszen a gazdasági hatások katasztrofálisak lehetnek a polgárok és a családok számára Európának egyre erősebbnek, koherensebbnek kell lennie, és egy erős technikai koordinációra is szükség van. Most Örömmel értesítem önöket, hogy a Költségvetési Bizottság 2021-es költségvetési szavazásnál elfogadta a bizottságunknak a kísérleti projektjei közül háromból kettőt, az alábbiakat a belét, amelyik angol címe Building Europe with Local Entities, 800 ezer euró kötelezettségvállalás és 400 ezer euró kifizetés eh, lehetséges, illetve eh, ideiglenes polgári közgyűlések eh, amelyek arról szólnak, hogy hogyan lehet az Európai Unióba bevonni, azok annak működésébe bevonni a polgárokat. Ennek a szerzője Pascal Durand, két millió kötelezettségvállalás, egy millió kifizetés. Gratulálunk Pascalnak. Emellett a Költségvetési Bizottság elfogadta azt, hogy növeljük a finanszírozását a Polgárok Egyenlőség Jogok és Értékek programnak, valamint hogy finanszírozzuk az Európa jövőjéről szóló konferenciát, azokat a költségvetési módosítóinkat, amelyeket elutasítottak, benyújthatunk újra november 4-éig 36 képviselő támogatásával, mivel észszerű eredményeket értünk el, nem gondolom, hogy az AFKÓ-nak ragaszkodnia kellene a módosítók további benyújtásához. Azonban a frakciók és 36 képviselő ezt mégis megtehetik, hogyha úgy gondolják. Az iVote rendszerrel szavazunk, És akkor most következnek a koordinátorok döntéséről szóló elnöki bejelentések. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy hét munkaanyag készül a Európa jövőjéről szóló konferencián. Az első az Európai Unió demokratizálása, az EPP kapja a Covid válság fényében az intézményes reformok és más potenciális jövőbeli vá krízisek kezelése. Ezt a zöldek kapták a GUE-val együttműködésben. A harmadik anyag amit az EPP kapott a nemzeti és regionális parlamentekkel való dialógus előmozdítása, a szubszidiaritás és proporcionalitás az ECR-é, a közösségi módszer a szociáldemokratáké, a az egyhangú szavazás korlátainak leépítése a renew még pedig a polgárok és civil társadalom részvétele az Európa jövőjéről szóló konferencián, az a GUE lett e, együttműködve a zöldökkel. Most e, megnyitjuk az első e, szavazást, mégpedig a módosítókról, Durand képviselő módosítáiról. 265 módosító érkezett, 27 kompromisszumos módosító van és köszönöm az együttműködését az árnyék előadóknak. Mielőtt megnyitjuk a szavazást, Durand úr kap szót egy rövid beavatkozásra, illetve rövid ö, megjegyzés erejéig két percre. Kollégátok, prezident. Nincs kapcsolatban velünk Durand úr. Hát Lehet most ment el kávézni, akkor ezt elhalasztjuk. A második szavazás pedig a Juri jelentéséhez adott véleményünk az Európai Uniós jogérvényesülése 2018-19-ben 43 módosító van, 8 kompromisszumos módosító. Pedra Silva Pereira kap szót, mielőtt a szavazást megnyitom. No, ne kollégátok, prezident. Sincs vonalban, elnök úr. Allora lo fate apposta per non farmi prendere il caffè. Prima di aprire la prima sessione di voto. Mielőtt kinyitom, megnyitom a szavazást, eh, eh, és emlékeztetem önöket, hogy eh, megkapták a szavazólapokat, illetve a szavazás módjának leírását ki kell nyitni az applikációt, ott van benne az összes szavazó lap, elektronikusan ki lehet költeni majd ezt követően, PDF-et kell belőle csinálni, minden oldalt aláírni, és e-mailben az AFCO kukaceuroparl.europa.eu címre tovább küldeni a szavazatokat. A klasszikus szavazás pedig a szkennelésről rendelkezik, illetve a lefényképezésről, a kézzel kitöltött lapok esetében ezt is ugyanarra a címre kell elküldeni. Csak a hivatalos parlamenti címről küldhetik, küldhetik el csak azok a szavazatok érvényesek, amelyek a megfelelő időn belül érkeznek meg és az eredményeket 16 óra 45-kor jelentem be. Most pedig nézzük meg, hogy vagyunk-e elegen ahhoz, hogy szavazzunk. Kérem, nyomják meg a gombot, amikor zöldre, eh, bocsánat, sárgára változik, megnyomják a gombot, és akkor össze tudjuk számolni, hogy meg vagyunk-e megfelelő számban ahhoz, hogy határozatképesek legyünk. Abbiamo il numero legale? Sì. Meg vagyunk elegen? Igen, elnök úr. Molto bene. Inizio. Nagyon jó. Akkor kezdjük el a szavazásunkat, és folytatjuk a rendes ülésünket. Punto 5 all'ordine del giorno. Az ötös napi rendi pont következik, eh, polgári párbeszéd, polgárok részvétele az Európai Unió döntéshozatalában. Az előző, költség, az előző parlamenti ciklusban 2019. április másodikán ez a bizottság Danuta Hübner elnöklete alatt eszmecserét tartott a soros elnökséggel, a bizottsággal, a gazdasági és szociális bizottsággal és a régiók bizottságával eh, ajánlásokról, amelyek arra vonatkoztak, hogy hogyan lehet az e, polgári párbeszédet, illetve a polgári konzultációt beépíteni a Európa jövőjében. Februárban az AFKO kérte az elnökök értekezletét, hogy egy saját kezdeményezésű jelentést hagyjon jóvá. Az elnökök értekezlete szeptemberben ezt engedélyezte, és a Peti szakbizottság is az 57-es házszabálycikk alapján a saját eh, hatáskörében eh, együttműködési lehetőséget eh, kapott. Azon is gondolkoznunk kell, hogy hogyan lehet tartósá tenni ezeket a az eszközöket. A PETI szakbizottság e, is e, kért egy jelentést e, a saját témájában. Megpróbáljuk egyeztetni a különböző témákat. Az egyik munka anyagunk a polgárok részvételével és az európai jövőjéről szóló konferenciával fog foglalkozni. E, ma az első eszmecserénket tartjuk ebben a fontos témában. Meg is adom a szót a kijelölt raportőrnek, e, majd ezt követően azoknak a kollégáknak, akiknek a nevét jelezték a frakciók. Scholz úr a jelentéstevő. I'm sorry, Mr. but we cannot... Sajnáljuk, Scholz úr, de sajnos nem halljuk önt. Nagyon erős háttérzajt hallunk csupán. We will just refresh our page and see if we can... Frissítjük az oldalt, és akkor megnézzük, hogy meg tudjuk-e így oldani a problémát. Good morning. Do you hear me now? Jó reggelt kívánok, most hallanak engem? Igen, jól működik a rendszer. Kérem, nyomja meg a speak gombot. Fülhallgatót ha- használtam, mert azt javasolták, hogy használjak fülhallgatót, de úgy tűnik, hogy ez nehézséget okozott. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy bevezessem ezt a rendkívül fontos témát. A polgárok részvételének növelése az EU-s döntéshozatalban különösen fontos kérdés most, egy világjárvány kellős közepén. Társadalmaink demokráciája, demokratikus működése egyik előfeltétele annak, hogy megfelelően tudjunk kilábalni ebből a COVID-válságból. Igaz ez a tagállamokra, illetve az EU egészére is. Fontos, hogy a polgárok továbbra is bízzanak a döntéshozatalban, az EU-s intézményekben, kormányaikban. A polgárokkal folytatott párbeszéd, konzultáció kulcsfontosságú eleme lesz az Európa jövőjéről szóló konferenciának is. Ebből is látszik, hogy ezeket az elemeket mind-mind összekapcsoljuk egymással. Az EU-s intézmények Különböző módokon folytattak párbeszédet és konzultációt a polgárokkal, létrehozták például a polgári paneleket, szerveztek um, polgári találkozókat, egyeztetéseket, úgynevezett town hall találkozókat. Az Európai a régiók bizottságának elnöke és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elnöke is azt javasolta, hogy az éves programozási időszak részeként hozzunk létre egy állandó mechanizmust, és e célból hozzunk létre egy intézményközi munkacsoportot. Ezzel a saját kezdeményezésű jelentéssel a mi szakbizottságunk elemezhetné az eddigi eszközöket, módszereket, újakat vethet fel, levonhatjuk a tanulságokat az eddigi polgárokkal folytatott párbeszédekből, konzultációkból, és megvizsgálhatjuk azt, hogy hogyan lehet egy állandó mechanizmust létrehozni a jelenlegi intézményi keretek között. Az Európa jövőjéről szóló konferenciáról szóló munkadokumentumban is szerepeltek már hasonló témák, a hetes munkadokumentum is tartalmazza a releváns szempontokat. Nagyon fontos ezeket a dossziékat összekapcsolni egymással, és fontos egyesült erővel dolgozni itt a szakbizottságon belül azon, hogy hogyan tudunk hidat verni a konzultáció, a részvétel és párbeszéd között, egy részt és a döntéshozatali folyamat között a másik oldalon. Az Európai Parlament korábbi döntései, valamint az Európai Bizottság januári döntése az Európai Jövőről szóló konferenciáról egy jó alapot szolgáltat ahhoz, hogy megkezdjük az eszmecserét. Az idei év nyarán mindhárom intézmény ezentúl megállapodott abban, abban, hogy a polgári polgárokkal folytatott párbeszéd és konzultáció felől el kell mozdulni a, dönt, a polgárok döntéshozatalban való részvétele felé. Ez lesz a jelentés tervezetemben az egyik fő szempont vagy alapelv. A múltban különböző tapasztalatokat szerezhettek a polgárok a részvételüket illetően. Biztosan egyetértenek a kedves kollégák abban velem, hogy lenne egyfajta, van egyfajta hozzáadott értéke annak, hogyha begyűjtjük a polgárok véleményét, megkérdezzük őket arról, hogy ők mit gondolnak, de nincs elég lehetőség arra, hogy ezeket megszervezzük, és éppen ezért új módszertan kialakítására van szükség. Én azt javasolnám, hogy a, vél- a jelentésünkben koncentráljunk arra, hogy hogyan tudjuk elérni azt, hogy a polgárok részvétele hogyan lehet kötelezőbb erejű a, a jogalkotók számára, és hogyan lehet sikeresebb abban az értelemben, hogy a polgárok úgy érezzék, komolyan veszük őket, és a véleményük, a nézeteik tükröződnek a különböző intézmények döntéshozatalában. Igaz ez a tagállami szintre és az Európai Unió szintjére is. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy volt egy nagyon érdekes IPRS tanulmány, amely nagyon érdekes kérdéseket vet fel, mind az Európai Unió jövőjéről szóló konferencia szempontjából, mind a szóban forgó jelentés szempontjából. Jó alapot szolgáltat ez a tanulmány ahhoz az eszmecseréhez, amelynek lényege, hogy hogyan tudjuk a polgárokkal folytatott párbeszédet a jövőben megerősíteni. Néhány elemet kiragadnék ebből. Érdemes lenne például egy részvételen alapuló megközelítést alkalmazni, és az ehhez kapcsolódó eszközöket is meg kell teremteni. A az érzékenyítés, a polgárok felkérése, hogy fejezzék ki véleményüket, aztán szakértők bevonása, gondolok a civil szervezetekre és más érdekelt felekre, aztán létre kellene hozni egy többnyelvű platformot, amely összekapcsolatot teremthet az EU-s döntéshozatali struktúra és a polgárok között. Fontos, hogy a különböző intézmények mind-mind alkalmazzák ezt a platformot, és talán érdemes lenne egy horizontális kapcsolatot is létrehozni az intézmények között a polgárok döntéshozatalba való bevonását illetően. Például világosabbá kell tenni a polgárok számára, hogy miről is zajlik itt a döntéshozatal, ezáltal megkönnyítjük az ő részvételüket. Az Európai Bizottság javasolta, hogy legyenek panelek, panelbeszélgetések, ahol a megválasztott képviselők, a szakértők és a polgárok együtt cserélnek eszmét. Ez egy hosszú távú célnak megfelelő, de úgy gondolom, hogy ennél messzebbre kell mennünk, mert a szakértőkkel való találkozásnak is akkor van igazán ért értelme, ha a szakértőket előzőleg tájékoztatjuk a döntéshozatali intézmények szándékairól, terveiről. Így gyümölcsözőbb lehet ez az együttműködés a jövőben elfogadandó jogszabály sikerének szempontjából. Szerintem most hallgassuk meg a kollégákat, nagy érdeklődéssel várom a kedves kollégák véleményét erről a témáról. Már előkészítettem egyfajta menetrendet, melynek értelmében hamarosan lesz egy árnyék jelentéstevői találkozó, ahol közösen reflektálunk a mai szakbizottsági vitán elhangzottakra, és fontosnak tartom, hogy egy olyan javaslat jöjjön létre végül, amelyet a szakbizottság tagjainak jelentős többsége támogatni tud, és amelyet remélhetőleg később a plenárison is egy nagy többség támogatni tud. Ennyit szerettem volna bevezetésképpen elmondani, elnök úr, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy bemutathattam a jelentésemet. Nos, akkor következnek az árnyék előadók. Három percbe erre kap szót Trocsányi úr az EPP részéről. Euh, merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. A vitánk témája igen komplex és nehéz. A közvetlen demokrácia, a közvetett demokrácia nemzeti szinten is nagyon uh, aktuális téma, és európai szinten ugyanígy. Európai szinten ez a téma talán még nehezebb, mint nemzeti szinten. évtizedeken keresztül, 50 éven keresztül az Európai Uniót olyan um, intézményen tekintettük, amelyeket az európai tagországok irányítottak, a tagországi kormányok. Ma megváltozott a helyzet, polgárokat a közélet jobban érdekel, érdekli e nemzeti szinten és európai szinten is. Azt gondolom, hogy a jogalappal kell kezdenünk a vitát. A szerződésekben 68-szor szerepel a polgár kifejezés. 22 rendelkezésnek témája ez. Az Európai Unió, Unió működéséről szóló szerződésben 34-szer szerepel, és az alapvető emberi jogok kartájában 12-szer. A szerződések és a, a karták szeretik a polgárok kifézé, kifézést, de itt vegyük külön a nép és a polgárok kifézést. Ha megnézzük a szerződéseket, akkor a rendelkezések a polgárok jogait érintik, például a szabad mozgás joga, a szavazati jog az európai parlamenti választásokon, és nagyon fontos, hogy az Európai Unió garantálhassa a, a polgárok számára ez a biztonság. A téma úgymond limitált olyan tekintetben, hogy hol járhat, eh, játszhatnak szerepet a polgárok. Például az európai parlamenti választásokon felmerül a kérdés, hogy érdekli a polgárokat az európai parlamenti választások kérdése, hogyan lehet őket rávenni arra, hogy részt vegyenek a választásokon, az európai polgári kezdeményezés, egy önkezdeményezés, amelyben már megvan a jogi keret, létezik, és hogyan tudjuk a polgárokat eh, arra sarkalni különböző tagországokban, hogy csatlakozzanak a különböző európai kezdeményezésekhez. A petíciós jog és egy további jog. De fontos, hogy realisták eh, legyünk. Hát ez egy nagyon fontos téma. A polgárok nem tudják helyettesíteni a kormányokat, európai szinten sem. De természetesen a polgárok egy bizonyos szerepet játszhatnak. Hogyan lehet európai szinten mobilizálni a polgárokat az európai témákban? Felmerül a kérdés, hogy az európai politikai térséget hogyan tudjuk létrehozni, ahol a vita megjelenik minden tagországban. Ez nagyon nehéz. Mindjárt befejezem a mondandómat. Én a Europe Directért vagyok felelős, mint professzor a Szegedi Egyetemen, és nagyon nehéz a fiatalokat, az egyetemistákat mobilizálni egy 160 ezres egyetemi városban, és hogyha ez és nehéz, akkor felmerül a kérdés, hogy hogyan tudjuk az európai kérdésekért lelkesíteni mind a polgárokat, mind a fiatalokat. Tehát fontos mindehhez keretet kialakítani, legyünk azonban realistánk, ez nagyon fontos. Ennyit szerettem volna először első körben mondani. Köszönöm szépen. Onorevole Negrescu, per 3 minuti. Köszönöm, Negrescu úr, 3 perc. Yeah, Chair, thank you so much for giving me the... Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a szót, köszönöm jelentéstevőnek a téma bemutatását. Ez egy nagyon fontos téma, a polgárok részvétele, az Európai Unió részvételi folyamataiban kulcsfontosságú elem, és természetesen ez a vita Európai, az Európai Unió jövőjéről is megvalósul. Majd tisztáznunk el azt, hogy mit várunk ezektől a párbeszédektől, és hogyan tudjuk a meglévő mechanizmusokat javítani annak érdekében, hogy a polgárok hangját az európai intézmények meghallják, illetve hogy ezeknek hatása legyen az EU-s döntéshozeteli folyamatra. Ilyen típusú konzultációk már voltak, például 2018-ban néhány vita is megvalósult Európa, Európai Unió jövőjéről. Nagy volt a lelkesedés annak idején, viszont a kifejtett hatás igen limitált volt. Tanácsi következtetésekben mindez megjelent, de ez nem elég, vita nem valósult meg azokról a témákról, amelyeket a polgárok fontosnak neveztek meg, sem a csúcs találkozókon, a tanácsban, sem egyéb más jogalkotásról szóló vitákon. Tehát a konzultáció kulcsfontosságú elem, láttuk a választásokon való részvételi arány megemelkedését, ez azt jelzi, hogy ők Európa részét szeretnék képezni, és szeretnének tájékozódni arról, hogy mi történik Európában. Az egészségügy, oktatás olyan témák, amelyekben együtt szeretnénk dolgozni, Nagyon fontos definiálnunk azt, hogy mi lesz a végkimenetele bármilyen vitának is, és fontos azokat az elgondolásokat figyelembe venni, amelyek a polgároktól érkeznek. Fontos, hogy eh, mindenki hozzáférhessen ezekhez az anyagokhoz, aki részt szeretné venni a vitákban. Természetesen konzultációt illetően új metodológiákat dolgozunk ki, egy konstruktív párbeszédre van szükségünk, és nagyon fontos mindezt a részvevő polgárok felé egyértelműen eh, jelezni. Nagyon fontos a polgárokat ebbe bevonni, kreatívoknak lenni, és biztosítanunk kell azt, hogy a döntéshozók eh, felelősségre vonhatóak legyenek. Nagyon fontos mindenbe eh, szakértőket bevonni, különböző panelakat, hogy ennek hatása legyen, és eh, nagyon fontos, hogy az Európai Parlamentnek is szerepet találjunk mindenben. Az Európai Parlament részt kell, hogy vegyen a párbeszédekben, a az Európai Unió döntéshozatali folyamatának érdekében. Hát nagyon fontos újra definiálni a részvételt a döntéshozatali folyamatokban, és biztos vagyok annak, hogy itt közösen tudunk majd gondolkodni. Néhány módosítót fogunk benyújtani, és minden bizonyal konstruktív párbeszédet tudunk majd folytatni. Köszönöm szépen! Grazie, Viktor. Ora... Köszönöm, Viktor. Most pedig eh, Durán úr kap eh, szót 6 eh, percre, hiszen a következő körben való megszólalását előre hozzuk. Nincs a vonalban, elnök úr. Allora, l'onorevole Nina Spezze... Nos, akkor Nina úr kap szót 6 percre. Thank you very much, Mr. Chair. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a kollégáknak az elmondottakat. Szerintem ez egy nagyon fontos vita, és szeretném hangsúlyozni, hogy szeretném kiemelni azt, hogy milyen alapokon is nyugszik ez a vita. Az Európa jövőjéről szóló vita esetleg lehet egy olyan vita is, amely egy jövőbeni európai alkotmányról szól. De ezt a vitát össze kell kapcsolni azzal, hogy mi társadalomként hogyan akarunk együtt élni. Ezért nagyon fontos először is az, hogy azok az emberek, akik a legtöbb időt töltik majd ebben a társadalomban, különösen nagy számban képviselhessék magukat. Nyilvánvaló itt, hogy a fiatalokra gondolok. Fontos, hogy ők hallathassák kiemelten a hangjukat, őket be kell vonni elsődlegesen ebbe a vitába, hiszen ők fognak a leghosszabb ideig Európában, ebben az új jövőbeni Európában élni, és ők fogják továbbépíteni Európát, ők jelentik a jövőt. Ami a polgárok bevonását illeti, a polgárok a részvételét a döntéshozatalban mindig egy kicsit megijedek ettől a kérdéstől, mert azt semmiképpen nem szeretném, hogy az egész egyfajta showműsorra silányuljon. Nem tehetjük meg, hogy eljátszuk, hogy itt demokrácia van. Nem tehetünk csak úgy, hogy minthogyha megkérdeznénk az embereket, hogy mi a véleményük, mondják el a gondolataikat, ötleteiket, megoldásaikat, és aztán meg fogjuk ezeket, az elhangzottakat, betesszük őket egy fiókba, és elfelejtjük. Ha ez az egyetlen cél, akkor ne is kezdjünk neki a folyamatnak, mert nincs annál frusztrálóbb a demokratikus folyamatokat illetően, mint amikor valakit nem vesznek komolyan. És mint amikor esetleges megoldásokat, ötleteket, gondolatokat egyszerűen csak szőnyeg alá söprünk. Ez nagyon káros a demokráciánk számára. Tehát az elsődleges cél az kell, hogy legyen, hogy bármilyen eredmény is szülessen a polgárokkal folytatott párbeszéd során, ezt az eredményt az összes intézmény tartsa tiszteletben. Nyilvánvalóan nem lehet minden egyes véleményt szó szerint figyelembe venni, de fontos, hogy az eszmecsere vagy a polgárokkal folytatott párbeszéd végeredményét figyelembe vegyük. Ami az Európa jövőjéről szóló konferencia tágabb kontextusát illeti, és a polgárok részvételének tágabb kontextusát, készítettünk ugye egy javaslatot arra, hogy hogyan lehetne az európai polgárok valaha megvalósult legnagyobb részvételét megvalósítani, de ez is csak 1200-1300 ember bevonását jelenteni, miközben Európában 450 millió ember él, tehát csak egy töredéküket tudjuk bevonni. Nyilván nem kérdezhetünk meg mindenkit egyenként a véleményéről, de biztosítani kell, hogy valamilyen módon mindenkit azért bevonjunk a párbeszédbe. Teljesen egyértelmű, hogy nem szólhat bele mindenki abba, hogy mi lesz a végső megfogalmazás például a záró dokumentumot illetően. De fontos, hogy a vita vitát elvigyük a régiókba, sőt a városokba, ahol az emberek élnek. El kell vinni a vitát a piac terekre, a bíróságokra, mindenhova, ahol az emberek megfordulnak. Fontos bevonni a civil társadalmat, a különböző szakszervezeteket, a pártokat, mindenkit, minden szervezetet. Ezért szeretném felvetni azt, hogy vonjunk be mindenkit, a civil társadalmat is, és mindenkit ebbe a folyamatban. Van itt a polgári részvételre vonatkozó módszerünk, de talán nem hivatalos részvételi fórumokat is létre kellene hozni, nevezük őket mini agóráknak, vagy bárhogy. Olyan helyeket kell, tereket kell teremtenünk, ahol az emberek összejöhetnek és eszmét cserélhetnek. Ehhez biztosítanunk kell azt, hogy a parlament kommunikáljon a civil társadalommal, a szakszervezetekkel, a politikai szervezetekkel, a tagállamokban. Fontos, hogy motorjai legyünk ennek a párbeszédnek a társadalmakon belül, de fontos a médiát is bevonni, a sajtót, fontos, hogy a média tudósítson erről a folyamatról, az embereknek tudniuk kell erről a párbeszédről. Ezzel kapcsolatosan most nagyon kritikus vagyok, mert nagyon sokan tényleg nem tudják, hogy lesz egyáltalán egy vita Európa, az Európai Unió jövőjéről. Tehát ez szerintem egy nagyon fontos dolog. És, mint mindig, hogyha valamit rendesen el akarunk végezni, egy feladatot meg akarunk oldani, akkor ahhoz erőforrásokra van szükség. Erőforrásokat kell arra is fordítani, hogy a programot megismertessük a polgárokkal, egy PR kampányra van szükség, Tájékoztatni kell az embereket ennek a kezdeményezésnek a meglétéről, és ehhez erőforrásokra, pénzre lesz szükség. Solc úr is említette a régiók bizottságát. Szerintem ezek az intézmények készen állnak arra, hogy részt vegyenek velünk együtt ebben a párbeszédben. Ők is részt akarnak venni a különböző helyi szintű rendezvények megszervezésében, de azt is jelezték egyébként felénk, hogy a finanszírozásban támogatásra van szükségük. Nem sok pénzről van szó, nem több milliárd euróról van szó, mint például az MFF kapcsán. Kis összegeket kellene alokálni a különböző városokra, biztosítva, hogy megkapják a támogatást, hogyha egy ilyen polgári részvételi programot indítanak. Ezeket a programokat ott kell megszervezni, ahol az emberek vannak, tartózkodnak, ezért helyi szinten kell megszervezni ezeket a rendezvényeket. Tehát vegyük komolyan az embereket, vonjuk be a fiatalokat, és szervezzünk egy széles körű vitát Németországban, persze nem csak Németországban, hanem Európa szerte, de Németországban is, hogy mindenkit bevonjunk ebbe az eszmecserébe. Köszönöm. Grazie mille, la parola non Köszönöm. Vince úr kap szót három percre. Vince collegato? Vince úr kapcsolatban áll velünk? Kérem nyomja meg a speak gombot. He is connected, but apparently we cannot... Tűnik, hogy be van kapcsolva, de nem tudjuk elérni. Vagy ő nem tud minket. Allora, passiamo all'onorevole Ruiz de... Most akkor megyünk tovább, Ruiz de Veza következik három percre, és később esetleg vissza tudunk térni Vince úrhoz. Mr. Riveza, can you push, push the speak? Ruiz úr meg tudja nyomni a speak gombot? Eh, Amennyiben Ruiz Deveza sincs, akkor Trócsányi úr kap szót 7 percre. Mr. Troxani, can you push the speak button? Trocsányi úr, nyomja meg a speak gombot, kérem. Most eh, magyarul kívánok eh, hozzászólni. Mint említettem, az európai polgárok eh, részvétele az európai építkezésben egy rendkívül fontos dolog. Ugye az európai, azt kell elkerülni, hogy az európai polgárok ne azt érezzék, hogy egy szűk elitnek a építkezése az Európai Unió és érdektelenséget fejezzék ki az európai építkezés iránt. Tehát én egyetértek azokkal, akik azt hangsúlyozzák, hogy fontos a polgárok jobb megszólítása. Ez természetesen szükséges is. Azonban a hogyan az mindig egy nagyon fontos kérdés. Azt gondolom, hogy vannak olyan kérdések, amelyek Európa valamennyi polgárát egyaránt érinti. Ilyenekre gondolok például küzdelem a terrorizmussal szemben, a migráció, a járvány, a demográfia, a családtámogatás, munkahelyteremtés, ezek mind a fiatalok helyzete. Ezek a kérdések ugyanazok Európa valamennyi részén. Én azt gondolom, hogy tudni kell, hogy mivel akarjuk megszólítani az európai polgárokat. Ha felesleges ideológiai vitákat akarunk rájuk oktrojálni, az nem fog menni, mert a polgárokat nem ez érdekli. A polgárokat a mindennapok érdeklik, ezért fontos, hogy a mi vitánk az a polgárokról szóljon, az ő mindennapjaikról szóljon. Ha felesleges ideológiai vitákkal terheljük, akkor szépen ők ebből nem fognak igazából kérni. Tehát tudni kell, hogy milyen témákban akarjuk őket megszólítani. Azt gondolom fontos. Persze, vannak aztán olyan témák, amelyek csak egyes országokat érintenek, másokat nem. Hogyha arra gondolunk, hogy a halászat, ez Franciaországban egy nagyon komoly kérdés, vagy Hollandiában. Egy olyan országban, mint például Magyarország, ahol a Balaton van maximum, de ők a halászat semmiféleképpen nem tekinthető egy fontos kérdésnek. Tehát a téma, van összeurópai téma, és vannak utána olyan témák, amelyek csak egyes országokat érintenek. Én nem hiszem, hogy az európai polgárokat felesleges intézményi kérdésekkel kellene traktálni, terhelni, mint például transnacionális lista, mert higgyék el, ez a polgárokat nem fogja érdekelni. Hogyan szólítsuk meg a polgárokat? Azt gondolom, hogy fontosabb például az úgynevezett európai vagy nemzeti szintű konzultációk. Ezeket nyilvánvalóan meg kell csinálni a konzultációkat, ezeket lehet nemzeti szinten, amikor egy nemzeti szintű kérdés ívre válaszolnak a polgárok, és lehetnek európai szintűek is. Ezek természetesen ezek a kérdéseknek a meghatározása rendkívül fontos. De hogyha az embereket megszólítjuk, akkor tudni kell, hogy hogyan kell őket megszólítani, és mivel kell. Tehát az én célom, az az európai politikai térségnek a kialakítása, ahol az európai politikai térségben azok ugyanazok a témák szerepelnek a különböző agórákban, vagy civil társadalomban, és ezeket lehet később összesíteni. Az európai polgár, mert a közvetlen demokrácia az csak a nemzeti szinten tud létezni kivételesen, amikor népszavazást szerveznek. Európai szintű össznépszavazás ilyen nincs. Európai parlamenti választás van. A másik nagyon fontos számomra az a nemzeti parlamenteknek a, a jobb bevonása. A nemzeti parlamenti képviselő az, aki naponta találkozik a választópolgárral. Mi, európai parlamenti képviselők, életünk egy részét itt éljük Brüsszelben. Nyilvánvalóan a, a, találkozás a polgárokkal sokkal kevésbé biztosított, mint egy nemzeti parlamenti képviselőnek. Én ezért is tartom fontosnak, hogy a nemzeti parlamenteket jobban kell integrálni az európai ügyekbe. Tudnék, a nemzeti parlamenti képviselő, ha elveszíti az érdeklődését az európai ügy iránt, nincs bevonva, akkor nem is tud mit mondani a polgároknak. Tehát ezért fontos, hogy a nemzeti parlamenteknek a, a bevonását jobban át kell gondolni. Vannak természetesen egy jelenlévő eszközök, ott is érdemes azonban megvizsgálni, hogy jelenlegi eszközök megfelelően működnek-e. Egyetértek a régiók bizottságának a bevonásával is, mert a régiók bizottsága egy rendkívül fontos fórum. Nem is nagyon tudják az emberek, a régiók bizottsága mivel foglalkozik, pedig a feladata a régióknak, a városoknak és egyes régióknak a képviselete európai szintéren. Tehát én azt gondolom, hogy az Európa jövőjéről szóló vita, amik megindul, az egy fontos várakozás. De ne felejtsük, hogy 2001-ben, amikor létrehozzák a konventet, Jean-Luc Dehaene, Amato, különböző személyiségben foglalkoztak ezzel a kérdéssel, hogy hogyan lehet a polgár közelivé tenni az Európai Uniót. Ez nem egy új téma, ez egy régi téma, ami már az Európai Konventnél is napi renden volt. Mindazonáltal én azt gondolom, hogy ezt a témát most egy digitalizált világban, tehát egy új körülmények között, mert 2003 és 2020 között azért sok idő telt el, igenis újra kell értékelni, és meg kell nézni, hogy milyen eszközökkel lehet az Európai Unió polgárainak az érdekeit jobban szolgálni, hogy ők az európai építkezés magukénak érezzék, és ne egy euroszkepticizmus, Európai Unió ellenesség alakuljon Azonban ez egy olyan munka, amelyet nemzeti szinten is vinni kell. Nagyon fontos, tehát az, a, az európai nemzetek, kormányok bevonása ebbe a munkába. Én ennyiben összegezném mondani valómat azzal, hogy természetesen ez egy komoly feladat, és az elkövető években megfelelő realizmussal, észszerűséggel kell, és távolodjunk el az álmoktól, a nem megvalósítható céloktól, mert azok csak nem vezethetnek eredményre. Köszönöm szépen, merci beaucoup. dovrebbe essere raggiungibile. Nem tudom, hogy Ruiz de Veza azóta elérhetővé váltá-e? Megkapja a szót, ha igen. I want to thank first of all Köszönöm. Mr. Helmut Scholz. Helmut Scholz raportőr úr szerintem nagyon jó előadást tartott, és azt gondolom, hogy eh, nagyon jó javaslatokat tett, és ezeket mi támogatni tudjuk. Említett egy fontos javaslatot, amely arról szól, hogy egy permanens konzultációs rendszert kell létrehozni. Eh, erre tett eh, javaslatot a Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint a Régiók Bizottsága, ezt nekünk meg kell vizsgálnunk, és beszélni róla a jelentésünkben, támogatni és fejleszteni. Egy európai demokráciában már rendelkezésre állnak különböző eszközök, például a struktúrált párbeszéd a fiatalokkal, nyilvános konzultációk, amelyeket az Európai Bizottság eh, időről időre megszervez, vagy a petíciós jog, az európai polgári kezdeményezés, de ennél többet is tehetünk. Különösen akkor, amikor arról van szó, hogy mi vagyunk az a demokrácia szint, amelyik földrajzilag legtávolabb áll az emberektől, ami azt jelenti, hogy külön erőfeszítést kell tennünk ahhoz, hogy ezek a, az állandó konzultációs rendszerek létrejöjjenek. Egy ilyen rendszer magába kell, hogy foglalja a helyi szintet is, a helyi entitást. És eh, ahhoz, hogy ez a konzultáció, ez az állandó konzultáció beinduljon, a legközelebbi szinten. Ezért is tettünk javaslatot egy kísérleti projektre, egy pilot projektre, amelynek az a címe, hogy bele a helyi entitások szintjén építeni Európát. Erre volt utalás az Európa jövőjéről szóló konferencia előkészítésekor is. Valójában a célunk az egy olyan konferencia kell, hogy legyen, ami példás, példát mutat, de nem egy egyszeri alkalom. A konferencia után kell egy állandó rendszer, egy permanens rendszer, amelyre a raportőr is utalt. Ezen kívül, hogyha ezt a az állandó konzultációt hatékonyá akarjuk tenni, akkor azt is el kell érni, hogy ebben a rendszerben van egy képző, egy tréning komponens is. Ez nem azt jelenti, hogy én azt mondom, hogy a polgárok most végezzenek el Európa tanulmányok egyetemi képzést, de egy állandó gyakorlatra van szükség, és ahhoz, hogy ez jelentő legyen, e, kell, hogy valami fajta eszköz álljon rendelkezésre a, a résztvevők számára, hogy hatékonyan tudják használni a lehetőségeket. Köszönöm, elnök úr. Elnézést kérek, e, hogy most le kellett jönnöm ide a terembe, az irodából nem tudtam bekapcsolódni a beszélgetésbe, de azonnal el is hagyom itt a e, termet, és vissza térek a helyemre. Köszönöm. Vince úr, három perc, tessék. Grazie, Presidente, and uh, sorry for the technical... Köszönöm szépen, elnök úr, és elnézést kérek a technikai problémák miatt, nem egyszerű párhuzamosan követni két szakbizottsági ülést, miközben az egyik helyen még szavazni is kell. Particularly thank Mr. for, um, for his um, ideas. Köszönöm mindenkinek az elhangzottakat, és különösen hálás vagyok Scholz úrnak az elmondottakért.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 Thank you very much. The next speaker... Köszönöm. Bischoff asszony kap szót, három perc. Ja, vielen Dank. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a jelentés tervezett bemutatását is. Azt gondolom, és ezt az összes hozzászóló már hangsúlyozta, hogy most nagyon aktuális ez a kérdés, most kell elgondolkodnunk azon, hogy milyen újabb folyamatokat, eljárásokat tudunk bevezetni, hogy jobban bevonjuk az európai polgárokat az Európai Uniós politikába. Van ugye két tanácsadó intézményünk, a Régiók Bizottsága és az Európai Gazdaság és Szociális Bizottság, és hogyha ők is dolgoznak ilyen állandó mechanizmusokon, eljárásokon, akkor szerintem érdemes lenne szoros eszmecserét folytatni ezzel a két intézménnyel. A legutóbbi európai parlamenti választások alkalmával azt hiszem pontosan ez volt a tanulság. Nevezetesen, hogy sikerült az erős mobilizálás és a jó kommunikáció révén növelni a választási részvételt. És így egy erős hidat vertünk az európai polgárok és az Európai Uniós politika között. Ezt nagyon jó eredménynek tartom, de nagyon oda kell figyelnünk mindeközben arra, hogy az egészet hogyan alakítjuk. Fontos, hogy ez az egész egy inkluzív folyamat legyen. Nem szabad automatikusan kizárni azokat a polgárokat a folyamatokból, akik amúgy sem igazán vesznek részt a választásokon, Épp ellenkezőleg meg kell találni egy, azt a mechanizmust, amelyel pontosan a társadalmaknak ezt a részét tudjuk elérni és mobilizálni. Azt hiszem, ez lesz az egyik nagy kihívása ennek az időszaknak. Nem lehet és nem szabad olyan rendszert létrehozni, amelyhez egyébként az úgynevezett digitális benszülöttek, a digital natives férnek hozzá, és Persze, nagyon fontos kérdés az is, hogy mi történik a polgárokkal folytatott konzultáció vagy párbeszéd eredményével. Nem engedhetjük meg, hogy az eddigi konzultációk mintájára ezek az eredmények ne vezessenek sehova. Nem jó az, hogyha végül az eredményekkel nem történik semmi. Az Európa jövőjéről szóló konferencia lesz most az első lépés, és itt tényleg arról van szó, hogy a demokrációt, demokráciát megerősítsük. Fontos, hogy ez egy újabb kiegészítő eleme legyen a demokráciánknak, erre mindenképpen szükség van, Várom a további eszmecserét a témában, és még egyszer nagyon hálásan köszönöm Helmut Scholznak az eddigi munkát. Honorevole eh, Nienas. Nienas eh, úr kapszott két percre, tessék. Hello? Sorry. Um, yes, thank you very much. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt ez az eszmecsere, és azt hiszem mindannyian egyetérthetünk abban, hogy az emberekkel folytatott párbeszéd rendkívül fontos. A kérdés az, hogy merre megyünk tovább, és konkrétan hogyan valósítjuk meg a céljainkat. Az Európai Polgári Kezdeményezés például egy jó eszköz, de itt elég magas a küszöb, egy millió polgárnak kell a dokumentumot aláírnia. Éppen ezért nagyon alacsony az eredményessége ennek az eszköznek. Általában a PETI-hez, a PETI szakbizottsághoz kerülnek ezek a dokumentumok, illetve kezdeményezések, és utána többet nem beszélünk róluk, elsikadnak. Aztán a régiók bizottságának és az Európai Szociális és Gazdasági Bizottságnak a bevonása fontos, igen, de többször is bevontuk már őket az európai parlamenti folyamatokba, hogy például a szélesebb társadalomnak és a régióknak is hangot adhassunk. Azonban, amikor valamilyen véleményt fogalmaznak meg egy témában, akkor az parlamentben az illetékes szakbizottság általában nem igazán figyel oda ezekre a dokumentumokra. A tanács pedig teljesen semmibe veszi ezt a két intézményt, úgyhogy biztosítanunk kell, hogy az egész ne csak egy show műsor legyen, ne csak álca legyen, hanem, hogy amikor az emberek hallatni akarják a hangjukat, akkor ebben támogatja, támogatják őket az intézmények is. Vagy vissza kell térnünk a közvetlen demokrácia elgondolásaihoz, és közvetlenül a polgároknak szegezünk bizonyos kérdéseket, amelyekről szavaznak. Nyilván nem kell évente ilyen népszavazásokat szervezni, mint Svájcban például, de öt évente például, hogyha fontos európai kérdésekben meg akarjuk kérdezni a polgárokat, akkor ezt érdemes lenne ö, megtenni, ahelyett, hogy tényleg csak így fajta ilyen áldemokratikus gyakorlatot vezessünk be. Bene, era l'ultimo Köszönöm, ő volt. És végül Solc úr kap még szót, hogy levonja a tanulságokat. Ähm, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Köszönöm. Diskussion bei allen. Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes vitát, köszönöm az árnyék jelentéstevőknek és a kollégáknak. Szerintem egy nagyon fontos kérdés kell megoldanunk, vagy feladatot kell megoldanunk, amikor arról van szó, hogy az európai polgárok döntéshozatalban való részvételét hogyan kívánjuk növelni. Trócsányi úr gondolataira reflektálnék. Természetes, hogy egyfajta hibrid rendszerben vagyunk most egyelőre, mert az európai tér, mint olyan, vagy közös tér, nehezen értelmezhető a polgárok számára, nem igazán értik, hogy az EU-s intézmények szintjén hogyan születnek a döntések. El kell gondolkodnunk, hogy esetleg egy platform segítségével, amelyről ugye korábban már beszéltünk, beszéltem, hogyan tudjuk képessé tenni a fiatalokat, az európai polgárokat arra, hogy hozzájárulhassanak az európai döntésekhez, és úgy érezhessék, hogy öndöntések születnek Európában, amelyeknek közük van az ő hétköznapjaikhoz. Máshogy szerintem nem tudjuk ezt a közös európai teret megteremteni. Emlé, emlé, emlékeztetnék Spinelli manifestójára, aki azt mondta, hogy az európai kontinensen az emberek barátságban való együttélését csak úgy tudjuk megteremteni, hogy folyamatosan megismerjük egymást, folyamatosan megismerjük egymás motivációit a hétköznapokban. Úgy gondolom, hogy a reprezentatív, a participatív és a közvetlen demokrácia különböző formáinak az ötvözéséről kellene beszélnünk. Nem szabad attól félnünk, hogy a polgárok elvesznek valamiféle döntéshozatali lehetőséget a képviselőktől. Épp ellenkezőleg most kezdjük ugye az Európa jövőjéről szóló konferenciának szervezését. Itt az AFKO szakbizottság egy nagyon erős véleményt fogalmazhat meg ebben a témában, az elmúlt időszakban már sokszor hoztunk döntést ilyen kérdésekben, tartottunk meghallgatásokat, állásfoglalási indítványokat készítettünk, például az Európai Polgári Kezdeményezés kapcsán is. Az elmúlt években rengeteg szakismeretre tettünk szert arról, hogy hogyan nézhet ki a polgárok erősebb bevonása. Most viszont azon kell elgondolkodnunk, hogy hogyan lehet ezt lefordítani a gyakorlati szintre, hogyan lehet ezt valóban a gyakorlatban kamatoztatni a döntéshozatalban. Nagyon várom ezzel kapcsolatosan a kollégák ötleteit, elgondolásait, és engedjék meg nekem, kedves kollégák, hogy még egy szót szólhassak. Azon is el kell gondolkodnunk, hogy a tanácsban hogyan zajlik a szavazás, mert hát itt nem a, csak a parlamentről van szó, hanem arról is szó van, hogy a tanácsot hogyan lehet átláthatóbbá tenni az ő döntéshozatalai folyamatait illetően. Tagállami szinten is kötelezővé kellene tenni a polgárok bevonását a tanácsban zajló döntéshozatalt illetően. El kell kezdeni ezt a folyamatot. El kell indítani ezt a folyamatot, és a jelenlegi szerződéses keretek ezt igenis lehetővé teszik. A polgárok erősebb bevonása ugyanis erősítené az ő képviselőiket és a különböző döntéshozatali grémiumokban, erősíteni az ő mandátumukat. Ez is egy olyan gondolat, amelyet érdemes felkarolni. És egyetértek mindazokkal, akik azt mondják, hogy ez nem lehet egyfajta elit rendezvény. Nem lehet egy olyan rendezvény, ahol csak is a digitális eszközökkel bánni tudók vonhatók be. Az Európai Unió döntései közvetlen kihatással vannak a vidéki területen élő polgárok életére, hétköznapjaira is például gondoljunk az agrárpolitikára. Tehát itt nem nyilvánvalóan nem csak a mezőgazdasági termelés kérdéseiről van szó, hanem a vidéki területeken élők hétköznapjairól is. Őket is be kell vonni azon ö, döntések meghozatalába, amelyek kihatnak az ő mindennapjaikra. Ilyen értelemben a mezőgazdasági, közös mezőgazdasági politika nem csak az élelmiszer termelésre hat ki, az ahhoz kapcsolódó elvárásokkal, hogy környezetbarát legyen az élelmiszer előállítás, hogy odafigyeljünk a biodiverzitásra, és így tovább, hanem szorosan összefügg például a régióban, a vidéki területeken élők hétköznapjaival, kultúrájával, és így tovább. Ezekre mind-mind gondolni kell a meglévő mechanizmusok továbbfejlesztésekor, el kell gondolkodni, hogy a jelenlegi eszközök elegendőek-e, szükség van-e új eszközökre, hogyan menjünk, hogyan haladjunk tovább. És végezetül, remélhetőleg ez a saját kezdeményezésű jelentés még megszületik jóval azelőtt, hogy elindul az Európa jövőjéről szóló konferencia. Én tehát úgy értékelem ezt a saját kezdeményezésű jelentést, mint egy hozzájárulást az EU jövőjéről szóló konferenciához is. Niklas, teljesen egyetértek. A konferencia bátor lépés kell, hogy legyen abba az irányba, hogy az európai döntéshozatali szintet továbbfejlesszük, pontosan azért, hogy ne okozzunk csalódást a polgároknak, azért, hogy ez a párbeszéd a polgárokkal ne legyen eredménytelen. A konferenciát egy follow-up folyamatnak kell követnie, és eredményeképpen egy olyan mechanizmusnak kell létrejönnie, amely több lehetőséget teremt az Európai Unió jövőjének létrehozására nézve, máskülönben az EU-nak nem lesz jövője. Tehát az Európai Unió jövője a demokrácia demokratizálódásában, vagy demokratizálásában rejlik. Köszönöm. Bene, grazie. Köszönöm. Nagyon érdekes volt eh, mindez. Akkor ezt az első részét eh, le is zárjuk a mai napunknak. Folytatjuk 16 óra 45 perckor. Köszönöm mindenkinek, és további jó munkát!